Now I give. Okay. We are going to start the vote. If you... Rendben, akkor megkezdjük a szavazást. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Érkezett egy kérés, hogy ügyrendi kérdést szeretnének feltenni, mégpedig Regner asszony terjesztette ezt be. Regner asszony, öné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbáltam az előző vitában az éves növekedési jelentéssel kapcsolatban egy kék kártyával Obermeier kollégának egy kérdést feltenni, de nem volt rá mód, hiszen azonnal a hozzászólását követően kiment a teremből. Szeretném azt kérni, hogy a képviselők legalább addig maradjanak, amíg fel lehet tenni nekik a kék kártyát. Yes, yes! Nos, igen, Regner asszony, önnek nagyon is igaza